következnek az eljárási szabályzat 163-as cikke értelmében. Először Iván Stefanec következik, parancsoljon. Pán predsedajúci, doprava v mestách sa... Köszönöm szépen, elnök úr. A kerékpárforgalomról szeretnék beszélni, ami egy igen érzékeny téma. Meg kell oldani a közlekedési problémákat, és erre nagyon jó alternatíva a kerékpár. Hiszen környezetbarát, és a tanulmányok bizonyítják, hogy a kerékpár a nagyon forgalmas időpontokban, a csúcs forgalomban gyorsabb is, mint az autó. A szlovákiai és az európai mobilitást úgy tudjuk javítani, hogyha egyre több kerékpári utat építünk, külön, és kerekpárt parkolókat is, különösen a buszpályaudvarok és, az, és a vonatpályaudvarok közelében. Ez, ezt európai pénzből kell finanszírozni, egy egységes kerekpár út hálózatot kell létrehoznunk Európában, megszolgálja a figyelmünket a kerékpár. Elnök, köszönöm szépen. Viktor Negrescu kapja meg a szót a szociáldemokraták nevében. Discriminării grave la care Köszönöm szépen. A brit sajtóban nagyon szigorúan negatívan írnak a román helyzetről. Ez azt mutatja, hogy rasszisták a romákkal kapcsolatban idegen gyűlölet van. És ezek a domináns érzelmek Nagy-Britanniában. Én sokáig éltem külföldön, és szeretném védelmembe venni azokat a románokat, akik itt élnek, és elmondani, hogy ők diszkriminációt szenvednek el, és az Európai Unió nem védi őket, meg nem segíti őket. Az Európai Uniónak el kell ítélnie minden idegengyűlölő vagy rasszista diskurzust, akkor is, hogyha azt valamelyik parlamenti képviselő részéről tapasztaljuk kampányt fogunk indítani a diszkrimináció ellen annak érdekében, hogy megmutassuk, hogy az Európai Parlament ellenez mindenfajta rasszista manipulációt. Köszönöm szépen. Kozlemski professzor úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Koszovóról szeretnék szólni. Nemrég egy új migrációs hullámot láttunk az Európai Unió tagállamaiba, Koszovóból, különösen Németországban irányul ez a hullám, és több száz, több százezer ember megy oda. Valamiféle védelmi mechanizmusra szükség van ennek a migrációnak a megállítására, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy miért indult meg. Sajnos frusztráló azt látni, hogy a parlamentünk Venezuelával és mindenféle mással foglalkozik, vonatkozik, mindenkinek tanácsot ad arra vonatkozólag, hogy a saját politikai és gazdasági életét hogy szervezze meg, de az európai problémákat képtelen megoldani. Most képtelenek vagyunk Ukrajnának segíteni, de a kis országoknak, mint Koszovóknak sem tudunk. Két milliárd eurót fordítottunk a 90-es évek óta az ország megsegítésére, és attól azóta nem változott semmi. 2013-ban a Business Insider szerint Koszovó volt a világon az Afganisztánnal, Malival és Szudánnal együtt a legrosszabb helyzetű 25 ország. Egyike nem csoda, hogy el akarják hagyni a polgárai. Tehát ahelyett, hogy a világ minden problémáját megpróbálnánk megoldani, inkább a saját problémáinkra kellene koncentrálni. Köszönöm szépen. Angelika Mlinár következik a liberálisok képviseletében. A diszkriminációról szeretnék beszélni. Nem fogadhatjuk el, hogy az osztrák államügyész egy, olyan ember ellen nem indít ügyet, aki a Facebookon Hitler képe alá azt rta hogy minden zsidót meg kell ölni, mégpedig annak alapján, hogy ez nem diszkrimináció, hanem egy véleménynek a megszellőztetése, már pedig én ezt gyűlöletbeszédnek tartom. Emberként, politikusként is úgy gondolom, hogy ez teljesen elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság nemrég egy kor, szexuális orientáció és más okok miatti diszkrimináció, elleni irányelvet kellett volna, hogy javasoljon, de ez még nem történt meg. Valóságban úgy tűnik, hogy nem tudjuk alkalmazni azokat a törvényeket, amelyek erre vonatkozóan védelmet nyújtanának a polgáraink számára. Köszönöm szépen. Kriszogonosz képviselő következik a GUE frakció részéről. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. 2015-ben a görög nép a katasztrófa politika, a megszorítások ellen szavazott. Tulajdonképpen ezt a politikát az IMF ösztönözte, és nagyon is rosszul becsülték a pénzügyi multiplikátor hatást, a negatív hatását a megszorításoknak. Az európai intézményekkel hosszas hónapokon át tárgyaltak annak érdekében, hogy újraindítsák a mentőprogramot. Az Európai Bizottság és az európai intézmények is el kell, hogy fogadják a görög nép akaratát, és azt, hogy alapvetően megváltozik esetleg a gazdaság és szociálpolitika annak érdekében, hogy a görög gazdaság fenntarthatóvá váljon. Csak hát elengedhetetlen, hogy a demokratikus választási eredményeket elfogadjuk, ez egyébként az alapszerződésekben is benne van. Köszönöm. Bronis Rupé következik. A zöldektől. Köszönöm. Tegnap a tejtermelők tartott a kongresszust Litvániában. A litván tejtermelők megpróbálnak választ adni arra a kérdésre, hogy egyáltalán van-e szükségük, van-e szüksége az embereknek a tejükre, mert a felvásárlási ár mindössze 12 cent per liter, ami messze alatta marad a termelési költségeknek a balti országok nem sok kompenzációt kaptak az orosz embargóért, ezért a tejtermelőink elég reménytelen helyzetbe kerültek. Nyílt titok, hogy a litván gazdák rendkívül rosszul keresnek, és ez a versenyképességükre is káros hatással van. A nyers tej ára alacsony, e, miközben a termelési költségek az elmúlt e, évtizedben jelentősen megnövekedtek, többszörösükre növekedtek. E, éppen ezért felszólítom a bizottságot, hogy lépjen fel a tej termelők érdekében. Köszönöm szépen, Fábio Massimo castaldo szó. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégákat meg akartam kérdezni, tudják, hogy mi ez ez egy kép, ami felkerült az internetre. Az egyik extrém csoport jó voltából az utóbbi erőszaknak köszönhetően az Európa Liga egyik foci meccse volt Rómában. A Fejenor volt az egyik csapat, hát szerintem ez szégyen, és ez egész egyszerűen megengedhetetlen. Az olasz hatóságoknak igen súlyos itt a felelőssége a válság súlyosbodásában, de hát gyakorlatilag egy szökőkutat vandalizáltak, amelynek az értéke felbecsülhetetlen. Ez gyakorlatilag a világörökség része, és olyan károkat szenvedett, amelyeknek egy része nem helyreállítható. Ez nem fotball. Egyébként több kollégával együtt kérdéseket nyújtottam be. Európának reagálnia kell, és a fotbalt vissza kell hozni arra a szintre, amilyen volt. Az erőszakot nem fogadhatjuk el a futballon belül. Köszönöm szépen. Köszönöm a képviselőnek, és Diane Dodds következik a függetlenektől. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy őszinte aggályokról szólhatok, amelyről beszámoltak az Európai Szociális Alaphoz forduló pályázók az Észak-Írországi választókörzetemben. Többen arról számoltak be, hogy következetlen és nem átlátható módon bántak velük a menedzsment hatóságok, és a pályázatok elbírálásában 60% volt a sikertelenek alánya. Körülbelül 200-an voltak az állások, vesztették el az állásukat, rengetegen csak képzést tudnak kapni, tehát nagyon magas a munkanélküliség, és a társadalom sok csoportja él nehéz körülmények között. Marian Tyson kabinetjének tagjaival találkoztam, hogy ezt az ügyet kivizsgálják, és hogy az északír ügyet a 125-ös cikk 113a részének értelmében megvizsgálják, elvileg diszkriminációmentesen és átláthatóan kellene, hogy eljárjanak. A szociális alapfinanszírozának 20%-át pont a szegénység megszüntetésére és a szociális inklúzióra szánják, hát akkor érdekes, hogy ilyen események történtek. Köszönöm szépen. Roland Claude következik. a vállalkozások e, és a munkavállalók az acéliparban nagyon komoly válságban vannak. Az acél egy e, nagyon fontos termék, nagyon sok mindenhez e, szükséges, mégis olyan dömpingszerű eh, gazdaságpolitikával kell, hogy megküzdjenek, ami Kínából érkezik. Eh, a Genki vagy a Satléi eh, acélüzemek Belgiumban agonizálnak. Nem tisztességes versenyről van szó, nagyon gyorsan kell a bizottságnak fellépnie, és alkalmazni az eszközöket. Elkerülhetetlen, a magas szintű acélcsoportot összehívni, annak érdekében, hogy egy hatékony stratégiát alakítsunk ki, és megvédjük, megvédjük a nehéziparunkat, illetve az acélgyártást. Beruházásokra van szükség ebben az ágazatban, ugyanakkor támogatásra is. Adjuk meg nekik az eszközöket, és határozottan álljunk ki az európai acélgyártás mellett. Köszönöm. Köszönöm. A következő Gyufrida képviselő, a szocialisták és demokraták frakciójától. Köszönöm szépen, elnök úr, szerettem volna még egyszer említeni a bevándorlás problémáját. Erről keveset beszélünk. 2013. október 3-án a Lampedusai események megdöbentették az egész világot, és úgy tűnt, hogy egy új korszak hajnalán vagyunk. Akkor mondtuk, hogy ez soha többet, és aztán 15 nap nappal ezelőtt még egy tragédia bekövetkezett 300 halálesettel, és ezek nyomják a mi lelkismeretünket. Az egész világ azt a médiában azt írja, hogy Európa kivár. Mire várunk? A fanatikusokra, az üldöztetésekre, a háborúkra? Több ezer embert ez arra ösztönöz, hogy a tengerre szálljon. Elérik a partjainkat, meg négyszereződött a halálesetek száma. Elég a szavakból, elég a, az üres szavakból, elég a hallgatásból. Humanitárius folyos, folyosóra van szükség, a Triton feladatait át kell alakítani, és valamennyi tagállam vegyen részt a probléma megoldásában. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Anna Fotiga kapja meg a szót az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Riga Bajszt, a, a NATO szövetségesek nevében elkészített egy jelentést, amely az Ukrajna elleni orosz agresszióról szól és az agresszió alatti tevékenységről is. A jelentésben az is szerepel, hogy a szabad világot félreinformálták azt illetően, hogy tulajdonképpen mi is történt Ukrajnában. Az is nagyon releváns, hogy az Európai Unió és a demokratikus országok milyen mértékben engedik meg, hogy az orosz hatóságok hogy az orosz hatóságok Brisbanebe és máshova eh, küldjenek képviselőket, illetve és, illetve hogy Putyint meghívják Európába. Az Orosz Föderáció propaganda gépezete, gépezetét nem lehet engedni működni, mert hogyha engedjük, akkor meg is teszik. Egyszerűen el kellene végre fogadnunk, hogy Oroszország egy agresszív állam, már egy másik szuverén ország ellen agressziót folytat, és nem szabad támogatnunk semmiféle tevékenységén. Köszönöm szépen. Matt Kárti képviselő kapja meg a szót a GUE nevében. A TTIP lehet a legnagyobb kétoldalú kereskedelmi megállapodás a történelem során. Ugyanakkor egyre komolyabbak az aggodalmak a polgárok körében, és egyre több a kérdőjel, megkérdőjeleződik a bizottság becsülete. Szerintem korai még ez a tárgyalás, a e, vitát kellett volna folytatni en, erről még korábban, elsősorban a képviselőkkel, akik itt képviselik az embereket. Ehhez képest e, titokban tárgyalgatott a bizottság egészen a közelmúltig az ISDS mechanizmus e, bevétele, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy perrel fenyegessenek választott bíróság előtt nemzeti kormányokat, komoly aggályokat kelt és ellenállásba ütközik. Az ír gazdák nem engedhetik meg azt, hogy termékeik ára, felvásárlási ára tovább csökkenjön amiatt, hogy a konkurencia alacsonyabb áron alacsonyabb minőségű terméket állít elő. A bizottság azt mondja, hogy a termékek színvonala nem fog csökkenni, nem láttunk még olyan érdemi intézkedést, amely ezt az ígéretet beváltaná. E, további e, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az árakat e, és a minőséget megvédjük. Tiziana Begin következik az FTD-től. Köszönöm elnök úr. A társaság 171 munkavállalót szeretne Hamburgba átirányítani Genovából. Több offenzív nyilatkozatot és megfélemlítő nyilatkozatot tettek a dolgozókkal szemben. Hát én azon gondolkodom, hogy vajon nemzeti, illetve európai jogszabályokat megsértettek-e, de azt mindenképpen ki kell emelni, hogy ez szégyenletes, ez a bánásmód, semmifajta gazdasági indítatás nem áll e mögött. Szégyen, hogy egy ilyen társaság, amely gyakorlatilag az olasz márka egyik fontos pontja, és több száz millió eurós nyereségre tesz szert, nem szégyeli, hogy áthelyezi a dolgozóit. Rengeteg munkahely egyébként el is veszik nem azért dolgozunk itt Európán, hogy egyes országok elszegényedjenek és mások gazdagodjanak. Nem ez a módja a szegénységből való kilábalásnak, ez nem az én Európám, elnök úr. Köszönöm. Buda Dániel következik a néppárt képviseletében absorbția fondurilor europene constituie principalul motor. Köszönöm, az európai alapok abszorpciója eh, a fejlődés eh, fő motorja az Európai Unió tagállamainban, miközben ez garantálja azt is, hogy a munkahelyek növekednek, illetve növekszik az életszínvonal. A eh, bizottság beruházási terve 315 milliárd eurót tesz ki, és emellett nyilván ott van a Horizont 2020, illetve az Erasmus program is, valamint a KAP költségvetése. Ezek a pénzek finanszírozási tengelyek, amelyekre támaszkodhatnak a tagállamok. Ugyanakkor van egy sor olyan tagállam, amely panaszkodik arra, hogy nem tudja felszívni, abszorbálni ezeket a pénzeket azért, mert az eljárások rendkívül bonyolultak. Éppen ezért én kérném a tanácsot és a bizottságot, hogy egyszerűsítse ezeket az eljárásokat, illetve egységesítse ezeket az eljárásokat az EU összes országában, annak érdekében, hogy a kohéziós alapok és a regionális alapok ne csak ígéret legyenek, hanem tény és megvalósult valóság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Claudio Ciprian Tamasescu képviselő a szociáldemokraták nevében szól most. Köszönöm, kedves kollégák, elnök úr a transatlanti eh, partnerség eh, egy olyan kereskedelmi eh, megállapodás, amelynek haszna lehet Európára nézve, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. Az európai egészségügyi rendszert meg kell őrizni a megállapodás tárgyalása során is. Nem szabad hagyni, hogy a betegek jogai sérüljenek, rosszabb ellátásban vegyenek, részesüljenek, vagy többet kelljen fizetniük egy új gyógyszerért. A gyógyszeripar képviselői átláthatóan kell, hogy működjenek, és átlátható kell, hogy legyen az új gyógyszerek fejlesztése is. A bizottság nyugtassa meg a tagállamokat, hogy nem fogja a tagállamok hatáskörét alásni ez a megállapodás az egészségügy területén. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek révén egy tagállam korlátozni tudja a gyógyszerészeti cégek mozgásterét, mert a gyógyszerekhez való hozzájutás a legfontosabb dolog. Köszönöm szépen. Von Storch, Beatrix von Storch következik. Köszönöm szépen. Az iszlám állam tíz nappal ezelőtt 21 embert mészárolt le, fejezett le. Az interneten erről egy videó is megjelent, amely egy, a, a kereszt nemzetéről szólt az iszlám állam itt most először konkrétan a keresztények ellen fordult, és csak azért mészárolta le ezeket az embereket, mert keresztények voltak. De nem csak keresztényeket gyilkolnak meg. Képzeljék el, hogyha nem 21 keresztényt gyilkoltak volna meg, hanem 21 homoszexuálist. Akkor mi történt volna? Az európai intézményeknek kellene ilyenkor a szolidaritásukat kimutatni, egy, meg, egy olyan ö, felháborodást kellett volna mutatnunk, ö, amely

Köszönöm szépen. Alfred Szánt kapja meg, szót, kapja meg a szót a szociáldemokraták nevében. Köszönöm szépen. Az Európai Konvent Európán számára alkotmányt szeretett volna elkészíteni, de megakadályozták ezt, tehát nem sikerült egy közelebbi, szorosabbi uniót megalkotni. Egy gazdasági és monetáriós, monetári, monetár uniót megalkottunk, és azóta az európai eurozóna hanyatlást tapasztal. Természetesen változások történtek, történtek, annak érdekében, hogy a globalizált országban versenyképesebbek legyünk. De nincs egy olyan fiskális mechanizmus, amely a központ és a perifériák között ki tudja egyenlíteni az egyensúly problémákat az EKB meghaladja a, számára kiszabott kereteket, és a bank vezetői pontosan politikai fejlesztésre ösztönöznek. Ezek a tények azt jelzik tehát, hogy az, er-, hogy az európai népek nem akarnak európai federációt. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a gazdasági irányítás fejlesztése fontos, és a jelenlegi irányítási struktúrák erősítése fontos, de az a megfelelő demokratikus gazdaság működése föderáció nélkül nem jelent lehetőség. Wezdowski úr következik. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, én az európai polgári kezdeményezésről beszélnék, ami egy új jog, amit az Európai Uniók élve, amit az európai polgárok élveznek a Lisszaboni szerződés óta. Külön kérdés, hogy hogyan alkalmazzák ezt a lehetőséget, mert úgy tűnik, hogy a szerződés és a gyakorlat két nagyon különböző dolog. Az egy közülünk kezdeményezés, amelyet két millióan támogattak Európában, és amelynek célja az volt, hogy a meg nem született gyermekek jogait védje Európa. Az Európai Bizottság ezt Barozó úr alatt elutasította ezt a kezdeményezést. Timmermans úr most azt mondja, hogy ez ezt a kezdeményezést nem jogi szempontból kell megközelíteni, mert politikai fellépésről van szó, nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel mégis. Az európai polgári kezdeményezésről holnap lesz egy meghallgatás. Én arra szólítanék fel, hogy hassunk oda, hogy ez a polgári kezdeményezés ne csak holt betű legyen, hanem egy valódi joga a polgároknak, amivel ténylegesen élhetnek. Köszönöm, mondja az elnök. Klun, LPP. Köszönöm, elnök úr. Szükséges, hogy minden kormány támogassa az energia megtakarítást, az zöld gazdaságot és az épületek hőszigetelését, energiafogyasztás csökkentését, mert hogy ezt nem tesszük meg, az nagyon költséges. A kormányok által befektetett minden euró oda vezet, hogy utána nagyon rövid idő alatt 5 eurónyi megtakarítást tudunk elé, elidé, előidézni. 450 eurót lehet évente megtakarítani a fűtésszámlán az ilyen utószigetelések segítségével. Így az elektromos áramszámlát is lehet csökkenteni, és a fosszilis üzemanyagoktól való függőséget is csökkenteni lehet. Írországban most már 600 millió eurós összegre rúg az a összeg, amit ki kell fizetni a fűtésszámlán, tehát az infrastruktúrai

ezzel végre esélyt kaptunk arra hogy a magyar miniszterelnök illiberális államról szőtt álmai helyett végre megpróbáljuk magyarországot az európai ösvényre visszatérteni. köszönöm a szót elnök úr! Köszönöm szépen. Mariana Petir Köszönöm, én hiszek a jogállamiságban az Európai Bizottságot. Arra szeretném felkérni, hogy ezt ők is vallják, és tartassák be a tagállamokban és a jelölt országokban is. A szerb kormányt rá kell bírni, hogy a háborús bűnösök eh, szembeni fellépésről szóló törvény második és harmadik cikkét eh, vonja vissza, ugyanis visszaél Szerbia az univerzális eh, joghatóság kérdésével. A horvát szuverenitást a szerbek megsértik azzal, hogy 17 EU tagállamból e, bíróság elé állíthatnak e, állítólagos háborús e, bűnösöket. Szerbia ellen ítélt már az hágai bíróság, amelykor kimondta, hogy Horvátország ellen agresszív háborút vívott 91 és 95 között. Elfogadhatatlan, hogy egy olyan ország, amely hadat viselt Horvátország ellen, a mi állampolgárainkat állítólagos háborús bűncselekményekért bíróság elé állítsa, amely bűncselekmények a mi területünken történtek meg állítólag. Az Európai Bizottságnak mindent meg kell kell tenni annak érdekében, hogy a jogállamiságot fenntartsa, és ez vonatkozik erre a törvényre is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biana Borzán kapja meg most a szót a szociáldemokraták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az oltás az emberiség egyik legnagyobb vívmányai közé tartozik, és büszkék lehetünk rá a fejlett országok programokban fektetnek be, ahol a harmadik országok oltásáról gondoskodnak, de a saját lakosságukat nem tudják mindig meggyőzni az oltás és szükségességéről. Ezért Európában a himlő 2013-ban már 30 ezer beteget áldozatot szedett, és nemrég egy gyermek meg is halt emiatt a betegség miatt, amiről azt hittük, hogy már visszaszorítottuk. A szabadság nem arról szól, hogy szabadon kockáztathatjuk a polgártársaink egészségét, márpedig az, az oltás megtagadása pontosan ezt jelenti Horvátországban az oltás megtagadása büntetést von magad után, maga után. A, a vírus elterjedését meg tudjuk akadályozni az oltással, ezért felszólítom az európai intézményeket, hogy mindent tegyenek meg ennek az oltás megtagadásnak a visszaszorítása érdekében. Köszönöm szépen. Angela Valina képviselőn kapja meg a szót a GUE nevében. Gracias, presidente Köszönöm szépen, elnök úr. Én a mágyulladásról szeretnék beszélni, a hepatitis C-ről van olyan gyógyszer, amelynek alkalmazása 90%-os sikerre vezet, és generikus formában is gyártható, de a szabadalom tulajdonosa 25 ezer, ezres mennyiségben árulja ezt a szert, de nagyon kevés euróért, euróért is elérhető lenne. Tulajdonképpen több millió embertől megtagadják ennek a gyógyszer használatának a lehetőségét. Nem tudom, hogy a gyártó megszege valamilyen jogszabályt. Jó lenne, hogyha valami fajta vizsgálatot indítanának az, annak értelmében, hogy ennek a gyógyszernek az ára hogy lehet ilyen magas, miért nem lehetséges itt a verseny, milyen intézkedéseket fogadott el az érintett kormány, hogy visszaélések történtek-e, amelyek aztán egészségügyi nehézségekhez vezetnek. Nincs több időm. Örvényi úr következik

Az Európai Unió a 2020-as célok megvalósításánál az intelligens, fenntartható és befogadó növekedésre szavazott, de még mai napon is csak a 2008-as válság szemetét söpörgetjük. Hadd adjak erre egy példát. A hazámban 11 százalékos az exportnövekedés, és a legnagyobb a brit exporttermelő terület vagyunk, és még így is nagyon sok készség hiányzik hogyha nem tudjuk ezt a problémát megoldani helyileg, akkor nem tudunk tovább lépni. A központi irányítás helyett sokkal inkább a területi irányítás, régiós irányítás kellene, már pedig nálunk ez pontosan az ellenkező irányba folyik. Nálunk van innováció, vállalkozás, KED, de ezeket a tehetségeket csak akkor tudjuk kihasználni, hogyha a döntéshozatalt központról a régiókhoz helyezzük át. A gazdaságok, a azt kvánják Európában mindenhol, hogy végre a központi kormányoktól a helyi kormányzatokhoz helyezzük át a hatalmat a, és a döntéshozatalt És európai szinten is jobban be kell vonni a városokat és a régiókat is a politikákba annak érdekében, hogy a polgáraink érdekét tudjuk képviselni és hozzáadott értéket tudjunk adni ehhez. Pani poseł Marisa Matias. Köszönöm szépen, Marisa Matias következik a GUE frakció képviseletében, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó, legutóbbi héten a görög kormányjal zajlottak a tárgyalások, és több e, európai politikus, illetve nemzeti kormány e, képviselője e, azt mondta, hogy Portugália esete siker volt. Hát nem tudom, szerintem nem jól emlékeznek, mert rengeteget csökkent a portugál GDP, és rengeteg munkahely szűnt meg, amelyről a kormány nem beszélt, az államadóság pedig nagy mértékben növekedett a munkanélküliség és a szegénység is növekedett a szigorítások értelmében, tehát az, hogy azt mondjuk, hogy Portugália a sikertörténet, az enyhén szólva is túlzás. Hát most Portugáliát például szorosan figyelemmel kíséri a bizottság, mert megint túlzó a egyensúlytalanság. Ánc Bogovics, követ, Bogovics következik a néppárt képviseletében. Köszönöm. Új munkahelyek jelentik a legjobb választ a fiatalok e, problémáira. Ahogy hallottuk, e, néha a gazdasági logika hiánya a választásokon új csalódáshoz vezet. Az, e, az EKB új monetáris politikája, az energiaunió politikája, a beruházási terv olyan intézkedések, amelyek révén remélhetjük, hogy fordulóponthoz érkezett az európai válság története az állampolgárainknak a politikai és gazdasági életben változásra van szükségük. Amennyiben ez nem e, történik meg, akkor ismét csalódni fognak éppen ezért. A bizottságot arra kérném, hogy a lehető leggyorsabban fogadják el azokat a rendelkezéseket, amelyek révén a tagállamok újra növekedésnek indulhatnak.

Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan był... Köszönöm szépen. Ön volt az utolsó felszólaló, uram. Ezzel e, ebben a mai vitában mindenkinek köszönöm.